Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák, az ünnepi ülést a közös európai pénznemünk, az euró 10 éves jubileuma kapcsán megnyitom.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 Herr Premierminister und Miniszterelnök úr, az eurócsoport elnöke Jean-Claude Juncker, Valéry Giscard d'Estaing elnök úr, az Európai Központi Bank elnöke Jean-Claude Trichet, Joachim Almundia, biztos úr és pervenche Perez kolléganő, aki a pénzügyi szakbizottság elnöke. Hölgyem és uraim! 2009. január 1-ével valutánk az euró 10 éves születésnapját ünnepli. Az egyik legfontosabb történelmi döntést ünnepeljük a mai napon, amelyet az Európai Unió mindeddig meghozott. Az euró létrehozása egy Európai Unióban, amely egyre közelebb került egymáshoz, logikus lépésnek bizonyult a közös piac megvalósításában, megszilárdításában, és egyszerűsíteni kívánjuk vele a kereskedelmet a belső piacon. Amikor 11 állam valutáját egy közös valuta váltotta fel 10 évvel ezelőtt, akkor sokan szkeptikusak voltak a közös tervezett valuta sikerét illetően. A bevezetéshez bátorságra van szükség, és volt szükséges határozottságra. Tíz év után most megalapíthatjuk, hogy az euró ugyanolyan bizalmat élvez, mint a korábban használt valuták az eurozónában, és számos előnyel jár az Európai Unióban élő emberek számára. Az euró övezet a makroökonomiai stabilitás egy sziklájává vált. Az euró övezet gazdaságának súlya és figyelembe véve azt a tényt, hogy a kereskedelem nagy része belső kereskedelem, az euróövezet a ne, jobban képes kezelni a külső sokkokat, mint korábban a nemzetállamok nemzeti valutájukkal. Éppen az elmúlt hónapokban a pénzügyi világválság idején az euró döntő jelentőségű stabilitási faktorrá vált. A közös valuta megvédett bennünket a legfontosabb következményektől itt a 30-as évek óta bekövetkező legnagyobb gazdasági válságban az Európai Központi Bank és, az Európa, és a Központi Bankok Európai Rendszerének tevékenysége nélkül elmúlt év őszén a stabilizáció sokkal nehezebb lett volna, sokkal nagyobb problémák lettek volna. Nézzük meg Írországot. Egy olyan országról van szó, amelyet erősen érintett a valuta unióban lévő tagsága megóvta a nagyobb válságtól. A valuta pénzügyi unió komoly lépést jelentett elmélyített politikai, gazdasági unió felé. Ez egy közös cél, egy közös döntés, ami alapján a tagok egymással beszélnek, és közösen döntenek valamennyiünk érdekében. Azonban ez nem, akkoriban ez nem csak egy pénzügyi és gazdasági döntés volt, hanem egyértelmű jelzést jelentett a világban, hogy az Európai Unió képes arra, hogy a világot átfogó döntéseket hozzon, és egy olyan jövőt alakítson ki, amely jóléten épül. Ez az unió az euróövezetben az egyik legpozitívabb eredménye a polgárok számára, mint a, amit az Európai Unió, az Európai Egységesülés elérte, hogy ez a jövőben is így maradjon, a közös valutánk stabilitását alá kell támasztani, ki kell tartanunk emellett. Az euró csak így lehet a jövőben is a stabilitás egy tényezője, és stabil tényező a világban kialakult turbulenciák idején. Az Európai Unió tagállaminak több mint fele bevezette az eurót. 16. tagként néhány nap, nappal ezelőtt Szlovákiát üdvözölhettük körünkben. Meggyőződésem, hogy az euró következő kerek születésnapjai alkalmával még több tag lesz jelen, és a cél az kell, hogy legyen, hogy egy napon az Európai Unió valamennyi tagállama a stabilitási kritériumok alapján tagja legyen ennek a közös valutának. Meggyőződésem, hogy az egész eurózóna erősödik, és a fiatal emberek számára ez egy közös, békés európai jövő kifejeződése. Napjainkban Valer, a mai napon Valer Giscard d'Esten is eljött közénk, Franciaország korábbi elnöke. Üdvözlöm őt, ő Helmut Schmidttel, a kancellárral, német kancellárral, illetve Pierre Wernerrel, a luxemburgi miniszterelnökkel, ők alakították ki, ők voltak az építészei ennek a közös valutának. Üdvözlöm Valer Giscard d'Esten. Helmut Foucault-lal értek egyet, aki François Mitterrandnal és Jacques Delorral és sokan másokkal is, és Jacques Santerral is láttuk őt a filmen. Tehát ők voltak azok, akik jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy bevezessék az eurót. Tehát 1998-ban Helmut Kohl azt mondta, hogy a valuta természetesen egy fizetőeszköz, de sokkal többről van itt szó, mint fizetőeszközről. Ez összefügg a kulturális identitásunkkal, és fontos értékmérője a politikai stabilitásnak. És hogyha végig gondolják, mit jelent az, hogy itt az Európai Unióban intelligenciával, kreativitással, amit a kontinens sugároz, mindenféle nehézség ellenére, tehát hogy itt sok millió ember egy közös pénznemet, valutát élvezzen, ez egy nagyszerű dolog, mondta akkoriban Helmut Kohl. Nos, hölgyem és uraim, kedves kollégák, az Európai Parlament nevében mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, aki az euró építészeként és úttörőként működött, és mindenek előtt az Európai Központi Banknak, akinek mai elnöke Jean-Claude Trichet, illetőleg elődje, aki túl korán távozott közülünk, Wim Tuisenberg, tehát nekik is szeretnék köszönetet mondani ezért a történelmi munkáért, amit elvégeztek. Az Európai Központi Bank értékét egyszerűen nem tudjuk túlbecsülni. És ez a köszönet vonatkozik Alexander Lámfalusira is, aki az Európai Pénzügyi Intézet, akivel tegnap már találkoztunk, egyébként egy kolokviumon részt is vesz nem sokára, tehát őt is üdvözöljük, őnek is köszönettel tartozunk. A parlament gazdasági szakbizottságban, akinek akkori elnöki Karl Vogel, illetve Krista Lancio Plát volt az utódja. Ugye valamikor kialakított, lény, ez a szakbizottság lényegesen hozzájárult ahhoz, hogy valamikor létrejöjjön ez a történelmi projekt. Ugyanez vonatkozik a gazdasági és pénzügyi szakbizottságra, Rövancs Perez vezetése alatt, aki napjainkban, amely napjainkban is működik, tőlük származik az ösztönzés a mai ünneplésre. Tíz évvel ezelőtt létrejött az euró, és azóta az Európai Központi Bank és az Európai Parlament szakbizottságra egyszer szorosabb tapasztalatcserét alakított ki. Ez, ezért a jó együttműködésért a két intézmény elnökének szeretnék köszönetet mondani, és Jean-Claude Junckernak is, aki Ugye az Eurócsoport elnöke is, illetve az Európai Központi Bank Jean-Claude Trichet elnöklete alatt alakult ki az együttműködés, tehát valamennyiknek szeretnék köszönetet mondani. Tehát tíz éves születésnapja alkalmával a közös valutánknak sok további sikeres évet kívánunk, és egy sikeres jövőt itt az európai kontinensen. Köszönöm, hogy eljöttek egy kicsit nagyobb látogatottságot is el tudtam volna képzelni. De azért önök eljöttek. Köszönöm, hogy eljöttek, és köszönöm a figyelmüket. Most pedig az Európai Központi Bank elnökét kérem meg, hogy szóljon hozzánk, Jean-Claude Monsieur le Président. Tisztelt elnök úr, Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszterelnök úr, tisztelt asszony, a képviselő urak, óriási megtiszteltetés és nagyon nagy öröm számomra, hogy részt vehettek ezen az ünnepségen, amely Európa nagyvállalkozásának születésnapját, az eurónak a születésnapját hivatott megünnepelni. Amikor egy kor szükségleteinek felelünk meg, akkor nem az a lényeg, hogy kitalálta ki az új dolgot. A megfelelő pillanatot kell megtalálni. Az euró 10 éve nagyon fontos volt. Megfelelő pillanatban jött létre az euró, és most már realitást jelent 329 millió európai polgár számára meghatározó szakasz volt az euró bevezetése az európai integrációban az alapító atyákra kell gondolnom, akiket láttunk az előbb, nagy víziójuk volt nekik. Robert Schumann, Einstein, De Gasperi, Pierre Werner, Polaris Henri Gondolok az állam férfiakra, államfőkre, kormányfőkre is, akik határozottak voltak, bátrak voltak, és akiket Giscard eh, d'Estaing elnök képvisel itt most. Nélkülük nem lenne euró. Az euró bevezetése óta polgártársaink olyan ástabilitást élveznek, amely lehetetlen volt korábban. Ez egy nagyon nagy előny az összes európai polgár számára. A jövedelmeket, a megtakarításokat védi ez, a finanszírozást elősegíti, a prosperitást közép és hosszú távon előmozdítja, a dinamizmust teremt az európai gazdaság számára, az árakat átláthatóvá teszi, a kereskedelmi tranzakciókat megkönnyíti. Az elmúlt hónapok még egy további előnyét is mutatják az eurónak. A pénzügyi válság megmutatja, hogy turbulens időkben sokkal jobb, egy nagy és biztos hajón hajózni, mint egy kis csónakban ülni. Akkor, hogyha Európában nem lenne a bennünket összekapcsoló közös valuta, akkor nem tudtunk volna ilyen gyorsan lépni és koherensen cselekedni és abban a helyzetben lettünk volna, hogy a sok nemzeti valutát kellett volna megőrizni a pénzügyi válság hátrányaitól. Én büszke vagyok azokra a reakciókra, amelyek az európai parlamentektől, kormányoktól és központi bankoktól érkeztek. Közösen meg tudtuk mutatni, hogy Európa még a legnehezebb körülmények között is képes arra, hogy megfelelő döntéseket hozzon. mi ismerjük az euró történelmi sikerét, és ez nem csak a megfelelő jövőképpen rendelkező vezetőknek köszönhető, hanem az európai intézmények együttműködésének. Az Európai Parlament meghatározó szerepet játszott az úttörő időkben. Az első intézmény volt, amely javaslatot tett 62-ben a, ennek az összegnek a létre, ennek a valutának a létrehozására, és egy nagyon termékeny párbeszédet alakított ki amely több mint 50 meghallgatásból tevődött össze az LKB-nál, mielőtt a parlament döntött. A parlament és az Európai Központi Bank közötti párbeszéd rendkívül fontos különös tekintettel a beszámoltatásra és azokra a lépésekre, amelyek meghatározóak a közvélemény számára a választott képviselők részéről. Az Európai Unió létezésének első éveiben három próbának volt kitéve megfelelő központi banki hátterrel kellett, hogy rendelkezzen, és bizalmat kellett, hogy teremtsen, és megfeleljen a kihívásoknak. Ez sikerült, az Európai Unió szilárd alapokon áll, úgyhogy igazi okunk van az ünneplésre, és már, már mondtam, én nagyon meg vagyok hatva, de ez nem tehetjük, nem nézhetjük mindezt ölbetett kézzel. Új kihívások várnak ránk, és nagyon fontos, hogy hogyan tudjuk ezeket megközelíteni, teríteni. Gondoljunk a pénzügyi válságra, amely alapvető gyengeségre hívta fel a figyelmet a globális pénzügyi rendszerben. Nagyon aktív szerepet játszunk a globális erőfeszítésekben, hogy ezeket megoldjuk, és újra tervezzük a szabályozási keretet. A monetáris unió, az egységes valuta erőssége a monetáris politikán, az árstabilitáson nyugszik, valamint az egészséges gazdaságpolitikán és ezért felel az eurócsoport, miniszterelnök úr. A gazdasági téren is vannak kihívások. Itt fontos a stabilitási és növekedési csomag megvalósítása, a gazdaság termékenyebbé tétele és a megfelelő versenyképesség biztosítása az euróvezeten belül. A harmadik kérdés, amikor tíz évvel ezelőtt megkezdődött a bővítés, 11 azután 11-en voltunk, akkor az eurócsoportban most 16-an, és nagyon fontos, hogy ez inspiráljon továbbra is. Ez egy nagy kihívás mindannyiunk számára, különös tekintettel a kormányzó tanácsra az LKB-n belül. Az euró egy közös vívmány, és ez felelőssé tesz bennünket a jövő előtt, új kihívások jelentkeznek, és hogyha ezeket megfelelően, megfelelő bátorsággal és erővel kezeljük, akkor megőrizhetjük ezeket az eszméket, Sámoné teremtette ezt meg a múltban, a stabilitásra és a virágzásra hivatkozva. Köszönöm. Elnök úr, hölgyeim és uraim, köszönöm a figyelmüket. Président Trichet, nous vous remercions. Trichet elnök úr, köszönöm szépen, köszönjük a beszédét, és köszönjük a kivételes elkötelezettségét. Korábbi elnökeinket, akik eljöttek közénk, szeretném üdvözölni Gilles, Gilles Delgardo, Nicole Fontaine, Baron Crespo, Klaus Hén. Örülök, hogy valamennyien eljöttek. Most pedig Jean-Claude Junckert, miniszterelnököt és az Eurócsoport elnökét kérem, hogy szóljon hozzánk. Az Európai Parlamenti elnök úr. Közösség elnök úr, tisztelt elnök úr, biztos úr, tisztelt képviselőasszonyok, képviselő urak. Az 50 elmúlt év során Európa gyakran megmutatta, hogy tud nagyon ambíciózus lenni, illetve azt is, hogy képes arra, hogy megfelelő szellemben és megfelelő eltökéltséggel álljon hozzá, és következetesen megvalósítsa ambícióit. Az Európai Unió maga a legjobb példa erre, akár csak a belső piac, akár csak a kibővítés, vagyis az európai földrajzhoz, történelemhez való visszatérés, illetve ugyanilyen nagyon jó példa az, aminek ma a tizedik születésnapját ünnepeljük, vagyis a Valuta Unió. A Valuta Unióhoz és az egységes valuta bevezetéséhez vezető út hosszú volt, és az Európai Gazdaság és Monetáris Unió genézise a Werner 70-es Werner jelentéssel indult ez a genézis a monetáris kanyarok után 1979 cég is eljutott, illetve a Dölor jelentésig, a Maastrichti szerződésig 92-ben akkoriban nagyon nehéz volt még az igen szavazatokat megszerezni. Nagyon hosszú utazás volt ez tehát, amelyben ott voltak a nehézségek, a megtorpanások is. Nagyon sokan ki akarták téríteni, el akarták téríteni az eurót, tudományos életből, a központi bankok részéről. Sokan úgy gondolták, hogy a közös valuta nem jöhet létre. Azt mondták ezek az emberek, hogy ha létre is jön, ez a valuta gyenge lesz és kudarcra lesz ítélve. Most a bevezetés tizedik évfordulóján tisztelettel adózom azok előtt, akik létrehozták az eurót. Pierre Werner, Helmut Kohl, François Mitterrand, Jacques Delors, Valéry Giscard d'Estaing és mások előtt. Itt, e helyen még egyszer szeretném üdvözölni az ő jövőképüket, elkötelezettségüket, európai hozzáállásukat. Úgy gondolom, hogy azok, akik velük tartottak, nem gondolhatták, hogy ekkora sikere lesz ennek a vállalkozásnak. Ide január 1-től már 16 tagállam vesz részt az euróvezetben, és majdnem 330 millió polgár használja az eurót a fizetésre egyértelmű, kézzelfogható szimbóluma, jelképe az Európai Uniónak az euró, az egész világon elismerik, és megvédi ez a közös valuta a gazdasági válságoktól a polgárokat. Tíz év elteltével meg kell alapítanunk, hogy az euró vitathatatlan sikert aratott az évfordulók persze csak akkor hasznosak, hogyha utat vernek, hidat vernek a jövő felé is. Meg kell állapítanunk azt, hogy bár mindenki örül ennek a sikernek, nagyon komoly megpróbáltatások állnak előttünk a kohézió területén, az euróvezetben is. A 2009-es év nagyon nehéz év lesz az euróövezet számára, és általában az európai polgárok számára is kihívásokat belső és külső téren egyaránt fel kell vállalnunk. Belső téren az euró térség kormányai együtt kell, hogy fellépjenek annak érdekében, hogy a gazdasági válsággal felvegyék a küzdelmet, és hogy a válság utáni időszakot előkészítsék kivételes körülmények, kivételes intézkedéseket szükségeltetnek. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy az euró védő funkciója nem az égből potyant az ölünkbe, tudni kell, hogy az euró térséghez tartozás egyfajta minőségi tanúsítvány, hiszen nagyon szigorú követelményeknek kell eleget tenni, és nagyon gondos politikát kell folytatni a polgárok prosperitása érdekében. Az euró által nyújtott védelem tehát közvetlenül kötődik e politikák megvalósíthatóságához és a szavahihetőségünkhöz. A gazdaság és monetáris uniónak ez jelenti az alapját, és ezt fenn kell tartani annak érdekében, hogy a közös valuta előnyeit továbbra is élvezhessük. Külső téren pedig le kell vonni a tanulságokat a pénzügyi világválságból, van okokozati összefüggés, az Egyesült Államok beli eredet eh, és a válság között, illetve a világban kialakult egyensúlyhiány és a válság között. A pénzügyi szektorban kialakult válság katalizátora lett a gazdasági válságnak. A pénzgazdaságból a reálgazdaságra is átterjedt. Ezért alaposan át kell gondolni a pénzügyi rendszerek működését, és oda kell figyelni a globális fogyasztás és globális megtakarítás megfelelő arányaira. Nagyon fontos az amerikai, ázsiai és európai nagy gazdaságok felelős fellépése. Az euróval szemben nagyon gyakran erőteljes nemzeti érdekek lépnek fel. Nagyon fontos, hogy az euróövezet megfelelő politikai súlyt kapjon, gazdasági súlyának megfelelő súlyt a gazdasági és monetáris unió igen, gazdasági projekt, de mégiscsak politikai projekt. Következésképpen az euró második évezed, évtizedét úgy kell alakítanunk, hogy megfelelő politikai súlyt kapjon belső és külső téren egyaránt az euróvezet. Köszönöm szépen a figyelmüket. Herzlichen Dank, Köszönöm szépen Juncker miniszterelnök úrnak a beszédet és az elkötelezett munkát. Most pedig a bizottságban felelős tagot biztos urat, Joachim Almunia urat kérem, hogy szóljon hozzánk. Parlament elnöke úr, miniszterelnök úr, elnök úr, képviselő hölgyek és urak. Most a tizedik születésnap alkalmával bizton állíthatom, itt a plenáris ülésteremben jelenlévők többségével együtt, hogy az európai polgárok örülnek az eurónak és az európai parlamentnek. Szeretném elmondani, jó dolog, hogy ez a kezdeményezés ma létrejött és sikerre vezetett, hogy együtt ünnepeljük a plenáris ülésteremben az euró tíz éves születésnapját. A gazdaság és pénzügyi unió egyértelmű siker, és az elmúlt tíz év sikere a tagok számára egyértelmű sikert jelent, és annak ellenére, hogy egy gazdasági és pénzügyi válságban vagyunk, ez a seker bebizonyosodott. Erős valuta, a világ második tartalékvalutája az euró, és a nemzetközi gazdaságban rendkívül fontos szerephez jutott. Az eurót bizonyos aspektusaiban a dollárral vethetjük össze, amikor a kereskedelem eszközeként tekintünk rá, és nemzetközi fizetőeszközként veszük figyelembe. De mintegy 330 millió európai polgár napi fizetőeszköze 16 államban az euró, és ez azt jelenti, hogy az európai közös identitás egyik szimbólumát a pénztárcájában hordják hordja az európai polgár 330 millió esetben. Ez egy konkrét kifejeződése az európai nagyvállalkozásnak, és mint egy 50 évvel ezelőtt elkezdődött folyamatban ez egy fontos lépés volt. Sikerült alacsony inflációt elérnünk, és egy stabil keretet biztosítani az eurón keresztül is, ez azt jelenti, hogy a kereskedelem elősegíti a befektetéseket a tagállamokban, és az euró könnyebbé tette azt is, hogy az euró övezetben 16 millió munkahely teremtődjék, ami a háromszorosa a korábbi időszakoknak. Az euró hozzájárult a közös belső piac továbbfejlődéséhez, és külső turbulenciák esetén is stabil maradt. Vagyis a stabilitás nem csak az európai gazdaság számára jelentős, hanem a világgazdaság szempontjából is az. A válság természetesen nagy akadályt jelent az euró előtt, de a tévednek azok, akik azt mondják, hogy a gazdaság és a pénzügyi unió nem készült fel erre a válságra. Éppen ellenkezőleg, ha nem lenne közös valutánk, akkor a válság negatív hatásai sokkal nagyobbak lennének, akkor számos tagállam nagyon komoly nehézségekkel szembesülne. Óriási árfolyam ingadozások keletkeznének a spekuláció miatt, hiszen megtámadhatná a spekuláció a saját valutájukat számos tagállamban. Ennek az eredménye az lenne, hogy az eladósodás növekedne, és fellépése még nehezebben ten, lehetne szembeszállni a válsággal. Végül is ugye az államokat fegyelmezett költségvetésre készteti az euró bevezetés, és 2006-ban volt a legkisebb az eladósodás az elmúlt 20 évben. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a válság idején jól felkészülve vártok ezt az eredmény pedig az, hogy ez a szilárd hírnév, amely kialakult az elmúlt tíz évben, a válság idején még erősödött is. A megfelelő intézkedésekkel az ipari országok központi bankjainak együttműködése fokozódott, és egyértelművé vált az is, hogy a pénzügyi összeomlásra nem kerül sor sikerült ezt megakadályozni. A gazdasági helyzet persze nem olyan, mint ahogy mi ezt szerettük volna itt a tíz éves születésnap kapcsán, de azért azt látjuk, hogy a gazdasági és pénzügyi unió előnyöket hoz magával, és az övezet egyre vonzóbbá válik. Pozsonyban elmúlt héten is megalapíthattuk ezt, amikor Szlovákia 16. tagként csatlakozott az euró családhoz. Az Európai Bizottság és az Európai Parlament feladata az, hogy az Eurócsoporttal és az Európai Központi Bankkal szorosan működjön együtt, és a nemzetközi közösségben megfelelő szerepet töltsön be, hogy a nemzetgazdaságunk még erősödjön, és továbbra is stabilitás és növekedés jellemeze ezt. Az Európai Bizottság ajánlásai, amelyeket a jelentése tartalmaz, néhány hónappal ezelőtt született ez a jelentés a tíz éves születésnap kapcsán, egy fontos tükröződése az elmúlt évek eseményeinek, a makroökonómiai elemek, a költségvetési helyzet, a reformok témája kerülnek az asztalra, az euróövezet bővülése, illetőleg a pénzügyi gazdasági válság csökkentése arra mutat rá, hogy ha így sikeresek vagyunk, akkor a második évtized legalább olyan dicsőséges lesz, mint az első. Elnök úr, a víziót a, szeretném kiemelni, azt az ambíciót, amelyet tápláltak az euró alapítói. Ők akkor fantáziáról tettek tanúbizonyságot és bátorságról, és megteremtették az alapját annak, amire ma mi olyan büszkék lehetünk. Ezt kell nekünk tovább vinnünk a válság. Új fejezeteket írt ebben a történelemben, és az Európai Gazdaság és Pénzügyi Uniónak fontos szerepet kell játszania valamennyi európai polgár érdekében Köszönöm szépen a hozzászólását és a bizottságban végzett munkáját Európa szerte, és most pedig nagy örömömre szolgál, hogy Franciaország korábbi elnökének, korábbi kollégánknak, Valéry Giscard elnök úrnak adja meg a szót. Monsieur le Président, Tisztelt Európai Parlamenti Elnök úr, tisztelt elnök urak, tisztelt Európai Parlamenti képviselő asszonyok, képviselő urak, mindazok, akik az európai valuta születéséhez hozzájárultak, nagyon hálásak önöknek, önnek, kedves Hansgert Pöttering úr, és önöknek, európai képviselőasszonyok, képviselő urak, azért a nagyon szerencsés kezdeményezésért, amit önök tettek, szerint ünnepeljük meg az euró tizedik születésnapját. Én azok közé tartozom, akik úgy gondolják, hogy jobb, hogyha nem ünneplünk túl sokat nem emlékezünk túl sokat. De ez az évforduló, ennek megünneplése indokolt. Ugyanis ez volt a legnagyobb előrelépés az európai integrációban, az 1979-es európai választási rendszer kialakítása óta. Hosszú utat kellett megtenni. És ez a kedves megemlékezés talán nem is jelzi, hogy milyen nehéz volt ez az út. Szeretnék tisztelettel adózni mindazok előtt, akik ezt az utat kijelölték, és akik végigmentek rajta. A luxemburgi miniszterelnök Pierre Werner, az ön elődje készítette azt a jelentést 1970-ben, ami az eredete volt az egész folyamatnak de utána következtek a valutaválságok, az árfolyam ingadozások, és végül is ez indította be a folyamatot. Amíg a valuták fixek voltak, ezek, amikor fixek voltak az árfolyamok, akkor a különböző külső hatások nem rengették meg az európai közösséget. Aztán az 1975 és 80 közötti francia-német kezdeményezések következtek. Brémában tettek egy javaslatot, és akkortól működött az EQ, az euró elődje. Ezt a folyamatot a Benelux országok és Olaszország partnereink felvállalták, tovább vitték. Aztán 80 és 88 között folytatódott a folyamat, az Európai Bizottság részéről, amikor Jacques Delors volt a bizottság elnöke, és végül megköttetett a Maastrichti szerződés. Az úttörő között, elnök úr már említette, ott volt kedves barátom Helmut Schmidt és államtitkár Lanstein, aztán Bernard Clapier, a francia jegybank elnöke, az 50-es Robert Schumann nyilatkozat társszerzője, aztán ott volt Lámfalusi úr, aki nagy szakmai tapasztalatát, szinte egyedülálló szakmai tapasztalatát nyújtotta ahhoz a bizottsághoz, amit Helmut Schmidt-tel hoztunk létre, hogy lendületet adjunk ennek a projektnek. Jacques Delors elnök, aki átvette a stafétát, Végül megemlíteném a Maastrichti szerződés megtárgyalóit és aláíróit. Nagyon jó szöveg alakult ki, azóta sem nyúltak egyébként ehhez hozzá. Mindenképpen megemlítendő, hogy Helmut Kohl kancellár milyen eltökélt volt, illetve milyen eltökélt volt François Mitterrand, francia elnök, és a többi kollégájuk is. Úgy gondolom, hogy minnyájuknak köszönetet kell most mondanunk. Ezen a tizedik évfordulón, amit válság körülményei között ünneplünk meg, mit is kívánhatunk az eurónak? Milyen születésnapi pohárköszöntőt mondhatnánk? Először is az euró sikere meghaladta a várakozásokat. Nem csak az ellenzőinek a jóslatait, de még a pártolóinak a jóslatait is. Emlékszem, hogy 95-2000 között beszélgettünk a nagy pénzügyi szakértőkkel, és mindenki szkeptikus volt akkor az euró sikerét illetően. Tíz év alatt az euró a második legfontosabb valuta lett a világon, és ahogy az előbb említették, az egyik leginkább elfogadott valuta. Az euró jó kezelése egyfajta pajzsot jelentett Európa számára a válsággal szemben úgy tudtunk növekedést biztosítani, hogy nem volt infláció. Az euró létezése nélkül a kontinentális Európát megrázta volna az a monetáris tornádó, amely tovább súlyosbította volna a gazdasági válságot. A monetáris politikától azt várjuk, hogy megpróbálja kordában tartani a válság következményeit, illetve a válság depresszív hatásait. Továbbra is inflációmentes növekedésben bízunk. Fontos a nagy államháztartási hiányok, költségvetési deficitek felszámolása. Bízunk az Európai Központi Bank vezetőiben, akik a válság kezdete óta tanúbizonyságot tettek nagy szakértelmükről, eltökéltségükről és függetlenségükről. Két észrevétellel zárnám. Óvakodjunk ugyanakkor attól, hogy az eurónak globális dimenziót adjunk, ez ugye legyezi a hiúságunkat, de ez megsokszorozná kockázatainkat. Az eurónak, az európai kontinens valutájának kell maradnia. És a többi világvaluta sorában kell megállni a helyét. közvélemények nagyon régóta várják az euró övezet pénzügyi felügyeletének, felügyeleti intézményeinek összehangolását. Úgy gondolom, hogy a 106-os cikk 5-ös bekezdése a Mászéti szerződésben az Európai Központi Banknak adja a feladatot, hogy megvalósítsa a felügyeleti együttműködést. Az euróövezet minisztereinek tanácsa a bankjavaslat alapján elfogadhatja a megfelelő szabályozásokat tehát. Hazazárnám, hogy az euró az integráció szimbóluma, az euró sikere, az integráció sikere, és ez bátorságot kell, hogy adjon nekünk, biztatást kell, hogy adjon nekünk ahhoz, hogy tovább léps, lépjünk Európa építésében, hogy Európa még egységesebb legyen a szerződések alapján, még inkább egységesítsük Európát, még integráltabbá tegyük a nehézségek ellenére. A kudarcok után mindig a siker dinamikája következik, és a siker neve itt és ma euró. Köszönöm szépen. Képviselőasszonyok, képviselő urak. Monsieur le Président. Tisztelt elnök úr, köszönjük szépen nem csak a beszédét, külön köszönjük azt, hogy milyen történelmi kontribúciót tett ön. Köszönöm szépen, Zsiszkár Deszten elnök úr. És most következik a két jelentés tevő Először a Gazdaság és Monetári Bizottság elnök asszonya, Pervens Perens, utána pedig Werner Lán kollega. Ő Beres képviselőasszonynak adom meg a szót. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Az euró egy jövőkép sikere, egy politikai szándék sikere, nem a piac gyümölcse. Az bizonyítja, hogy Európa jobban is működhet, hogyha mindenki felsorakozik. Szeretném üdvözölni, és szeretném megköszönni Mindezt az alapító atyáknak, a siker pártolóinak, a mi nevünkben, a gyermekeink nevében, Pierre Wernernek, Helmut Spittnek, Giscard d'Estaing elnöknek, Jacques Delors bizottsági elnöknek, Helmut Kohl kancellárnak, François Mitterrand elnöknek, Alexander Lámfalusinak, Thomas Szkiopjának, és mindazoknak, akiket most nem fogok megemlíteni, de szeretném üdvözölni az ön elnökeinek, elődjeinek, elnök úr, az én elődeimnek is azt, amit tettek. Ugyanis az Európai Parlamentnek a fellépése meghatározó volt abból a szempontból, hogy az euróra való áttéréskor ne csak a számvitelt alakítsák át a bankokban, hanem foglalkozzunk a polgárokkal is. Foglalkozzunk azzal is, hogy a polgárok miként tudnak hozzászokni, miként tudják elfogadni, átvenni ezt az új valutát, ami az övéké válik. Úgy gondolom, hogy a mi intézményünknek a fellépése mindenképpen üdvözlendő ebből a szempontból. Örülök neki, hogy itt az Európai Parlamentben kerül sor erre az ünnepre, erre a megemlékezésre az Európai Polgárok Házában, ugyanis az euró mindenek előtt mindenki ügye, nem a bankok ügye, csak egyes kormányok nem akarják, hogy Európának szimbólumai legyenek, de az európaiak már is elfogadták, átvették az eurót, ami az Európához tartozás szimbóluma jelképe. Természetesen nem mindenki használja még az eurót. 16-an vagyunk, 11-en voltunk, és várjuk, hogy mások is csatlakozzanak úgy gondolom, hogy ez a válság felhívás mindazokhoz, akik gondolkoznak azon, hogy csatlakozzanak-e az euróhoz. Európa mindenképpen hatékonyabbá kíván válni, és a tizedik évfordulón egyértelműen pozitív mérleget vonhatunk az euró létezéséről, azok, akik az euróövezet kapujában állnak, bíztatást érdemelnek, a szerződésben meghatározott feltételeket sosem vizsgáltuk felül, mert ezek hasznos feltételek, csak ezek mentén lehet az elmélyítést és a kibővítést megvalósítani. Mindenképpen fontos azonban egy évfordulón a jövőbe is tekinteni és a tíz éves euró új integrációs területeket nyit meg. Ezek még előttünk állnak, ezeken dolgoznunk kell. A gazdasági együttműködéssel kapcsolatban Jean-Claude Juncker már elmondta, hogy milyen egyensúlyhiányok érvényesülnek. Egyáltalán nem természetes és nem helyén való, hogy ilyen egyensúly hiányok álljanak fenn. Ebből le kell vonni a tanulságokat. A költségvetési hiányok, az államháztatások helyzete mindenképpen megfontolásra méltó. A tagállamok nagyon különböző kamatokkal tudnak kölcsönöket igénybe venni. Ami a pénzpiacokat illeti, Zsiszkár Deszten elnök úr a 105-ös cikk 6. bekezdését említette. Ennek alapján tovább tudunk lépni. Úgy gondolom, hogy a válság körülményei között az Európai Központi Banknak igenis felügyeleti szerepet kell kapnia. Nem lehet szétválasztani a pénzpiacok felügyeletét és a prudenciális felügyeletet Ugyanakkor úgy gondolom, hogy eh, nagyon fontos az egyensúly, az Európai Központi Bank szerepe vizsgálatakor, eh, meg kell ezt is vizsgálni, a jövőbeli szerepet is meg kell vizsgálni. Egyetértek, hogy eh, nem akarhatjuk azt követelni, hogy az euró legyen a világ fő tartalékvalutája, de úgy gondolom, hogy tíz év elteltével az sem helyén való, hogy ennyire passzívak vagyunk a nemzetközi valuta szintéren. Végül pedig úgy gondolom, hogy az euró sokkal több, mint valuta. Ez egy fő ügye a parlamentnek, a polgárok szolgálatában. Évek óta sokat foglalkozunk vele, mindenképpen fontos, hogy kihasználjuk ezt a csodálatos projektet annak érdekében, hogy a polgárok túléljék a válságot. Most pedig Werner Lang, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tíz év euró, ez tényleg okot ad az ünneplésre és aki tíz évvel ezelőtt azt mondta volna, hogy ilyen nagyszerűen fejlődik az euró, ahogyan aztán ez megtörtént, hát azt megmosolyogták volna. Számosan dolgoztak a sikeren, és sok szkeptikus hangra is emlékszem, koraszülőt, nem túlélés, túlélőképes, stb. ilyeneket mondtak, de ma tudjuk, hogy ez egy olyan vízió volt, amilyen sokat sokan dolgoztak, és az előttem szólók már emlékeztettek arra, hogy ki mindenki vett ebben részt, milyen mérföldkövek voltak, az európai pénzügyi rendszer, a központi bankok egy megállapodása, bizonyos árfolyamokat rögzítettek, aztán a Delors jelentés, amely három lépcsőt állapított, meg aztán a Maastrichti szerződés két évvel a fal omlása után, átmeneti időszakok, stb. Tehát rengeteg munkát kellett sok embernek elvégeznie, hogy ez a projekt, az Europrojekt ilyen siker legyen, mint ahogyan ma ezt látjuk. Hölgyeim és Uraim, a parlament és Berez asszony a szakbizottság vezetőjeként már elmondta, hogy 1994, amikor a Maastrichti szerződés végrehajtására sor került 2002-ig, amikor a készpénzt bevezették, számos jelentésben, vitában véleményben aktívan működött közre a parlament, és a két bizottsági elnöknek szeretnék köszönetet mondani, Karl von Vogau és Krista Rancio Plát. Ők ketten voltak azok, akik a parlamentet kifelé tudták képviselni ebben az óriási projektben. Ezt eredetileg kormányok hozták létre ezt a projektet, viszont a megfelelő, a szükséges parlamenti kísérletet ők adták ehhez. Éppen ezért Perez asszony elnöksége alatt igyekszünk ugyanígy reprezentálni ezt a témát. Hölgyeim és Uram, a parlament november 18-án nagy többséggel elfogadott egy jelentést, ahol a sikereket, a kihívásokat, a kockázatokat, a problémákat vázoljuk, és Beresz asszony kiegészítéseképpen szeretnék egy néhány dolgot magam is elmondani, amin érdemes elgondolkodni. Az euró nagy siker is egy egyszeri projekt, egy központi pénzpolitikára kerül itt sor az Európai Központi Bank vezetése alatt, de decentralizált pénzügyi és költségvetési politika folyik emellett, és a jövőben az a központi jelentőségű, hogy a két felelősségi szint kapcsolódása válságidőszakban is betartásra kerüljön a stabilitási paktum nélkül a pénzügyi és költségvetési politika erőteljesebb koordinációja nélkül a jövőben kockázatok merülhetnek fel az euróra nézve, amelyeket el tudunk kerülni, és az euróövezet tagállamaira hivatkozok, de összességében az Európai Unióhoz fordulok, hogy ezt a koordinált együttműködést, ezt a fegyelmezettséget vegyék komolyabban, mint az néhányszor az elmúlt időszakban előfordult. Az inflációt az euró leszorította, jelentősen még hozzá ezzel bizalmat és stabilitást teremtett. Másrészt pedig egy második tartalék valutává vált, egy olyan idő alatt, amire senki se számított. A strukturális reformok kényszerít erősítette az euró a tagállami szinten, éppen ezért egy fitness programként is tekinthető a globalizáció időszakában a vállalatokra nézve és az államokra nézve is. Az euró övezet intézményei többen az előttem szólók már említették ezeket, tehát az euró övezet intézményei, az ECOFIN tanács, az eurócsoport és számos számos más intézmény van. Ők teremtették meg a szükséges feltételeket, hiszen így működhetett a dolog, ők már rendelkezésre álltak, együttműködtek az Európai Központi Bankkal, az Európai Bizottsággal, hogy a válság idején gyorsan, helyesen reagáljanak. És az eurót az, láthattuk, a, mint fontos kulcsot az európai pénzügyi piac megteremtésében, és a közös sikerek egyik kulcsa éppen az, hogy államok, amelyeknek van közös valutájuk, amelyeknek közös piacuk van, egységes piacuk van, így sikerült egy olyan köz- integrációs szintet elérni, amely biztosítja a jólétet és a békét. De, és ezzel szeretném lezárni a beszédemet, a hozzászólásomat, magától az euró nem fejlődik. Nagyon konkrét követelményeket kell teljesíteni, komolyan kell venni a követeléseket. Ugye a nemzetgazdaságok elsodródnak esenként egymástól a bérek fejlődésében, a költségvetési deficit területén, és hogyha ez folytatódik, ez óriási veszélyeket jelent. Egy jubileum idején ezt se felejtsük el. Vagy pedig egy teljesen más megközelítés, egy más szempont ugye az államkötvények kamatainak nagy eltérései. Láthatjuk, hogy valamikor szűkült ez az eltérés, de most megint növekszik. Az euróövezet egyes tagjaira nézve ez új problémákat jelenthet. És ami az euróövezet további bővítését illeti, azt el kell, hogy mondjam, és arra hivatkozok, nincsenek külön engedmények. Az, a Maastrichti szerződés követelményeit mindenkinek be kell tartani, aki csatlakozni akar ehhez. Hölgyem és uraim, az euró elért a polgárokat, eljutott hozzájuk, az egész világon bizalmat élvez, az első próbákat kiállta, és egyszerű hozzájárulás az európai integrációhoz, a tartós integrációhoz itt az európai népek belül. Azt hiszem, hogy erre valamennyien büszkék lehetünk. Köszönöm. Köszönöm szépen Werner Lang. Most pedig a frakciók következnek, Sampol paul a néppárt frakció nevében. Köszönöm, elnök úr. Miniszter úr, központi bank elnöke, biztos úr. Nos, nagyon sok minden elhangzott, nagyon kiváló szavakkal. A tíz éves euró Európa szimbólumává vált. Azt az eszmét fejezi ki, hogy Európa közös pénznemet tud kialakítani, létrehozni. Ennek feltételeit már a 78-as primai megállapodás lefektette az EQ létrehozásával, amely Európán kívül meglehetős szkepszisre talált. Mégis azok, akiknek a nevét már idéztük, megérdemlik a meleg szavakat, a köszönetet, hiszen az, Európa, az euró létrehozása a legjobb bizonyítéka annak, hogy Európa képes egyértelműen hosszú távú döntéseket hozni, politikai szerepet vállalni, annak érdekében, hogy biztosítsa a jövőt. Ez az évforduló nagyon is időszerű remény üzenetet fogalmaz meg, és tisztában kell azzal lennünk, hogy a legutóbbi időkig is különböző eltérő nézeteket lehetett tapasztalni, hallani az euró szerepével kapcsolatban volt, aki úgy érezte, hogy áremelkedéseket okozott az euró. Néhány országban úgy érezték, hogy inflációs folyamatok indultak el, jól lehet eh, az Európai Központi Bank tevékenységei alapján látható, hogy nem föltétlenül volt, ez tényszerű. Eh, az euró lehetőséget adott arra is, hogy bizonyos árakat felfele kerekítsenek, illetve nyilván nem mindenki volt kellő figyelemmel a folyamat összes részletére, amikor az euró eh, felértékelődött az a dollárral szemben, akkor ugyancsak sokan megfogalmaztak eh, bizonyos kritikákat, hiszen ez eh, bizonyos szektoroknak nehézségeket okozott. Ma azonban már látjuk és megértjük, hogy az euró meghatározó tényező abban a küzdelemben, amelyben amelyet az USA-ból importált krízis, válság elleni küzdemeinket vívjuk. Mi történt volna, hogyha a tagállamokban egyedül kellett volna minden tagállamnak védekeznie, akkor elkerülhetetlen lett volna a valutaválság a tagállamok nagy részében. Az euró sikere bátoríthat bennünket, Látjuk, hogy a gazdasági politikánkat, eh, politikáinkat szélesítenünk kell eh, a stabilitás és biztonsági növekedési paktum eh, szellemében, a jelenlegi kivételeket pedig nem szabad hosszú távon elfogadni, ezeket átmeneti megállapodásként, kivételként kell kezelnünk. A közszéra finanszírozása és a jó minőségű gazdasági politika még fontosabb, mint valaha, hiszen ezek lesznek azok az építőelemek, amelyekből a versenyképességünket eh, eh, megerősítjük. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. A következő hozzászóló Robert Kövesz, a Szociáldemokrata frakció részéről 5 percre. Elnök úr. A bizonytalanság idejét éljük, és nagyon fontos ilyenkor, hogy egy biztos értékre számíthassunk, ez pedig az euró. A amikor a közös valutát készítettük elő, akkor az ECOFIN tanácson részt vettem, és ott hallottam, hogy milyen kétségeket fogalmaztak meg a tagállamok. Mennyire haboztak, mennyire lassan indult be ez az együttműködés. Az európai vívmányok egyes tagállamok akaratán, szándékán nyugszanak, mely szerint tovább kell haladni, előre kell lépni az érezhető integráció területén. Ilyen például a Schengeni együttműködés, a polgárok, az állampolgárok szabad mozgása. Németország, Franciaország, a Benelux államok éllovasok voltak ezekben a projektekben. A britek és a dánok még mindig nem értenek egyet e, ezzel a e, projekttel, a Schengeni együttműködéssel, és nem hajlandók ezen a területen együttműködni. Az euró e, is egy ilyen terület azonban, amely nagyon sikeres volt. Az első tanulság, amelyet szeretnék levonni, az az, hogy azok, akik szeretnének jobb és szorosabb Európát, nem szabad, hogy féljenek attól, hogy a kormányok szorosabban együttműködjenek egyes államok koalíciója viszi előre Európát. A Prümi szerződés lehetővé tette, Prümi szerződés lehetővé tette, hogy szorosabban együttműködjünk, hogy előrelépjünk Európában. Az alkotmányos szerződést temették, egy furcsa francia, illetve holland belpolitikai koalíció után. Most azonban itt van ez a mini szerződés, a Lisszaboni szerződés, amely Írország miatt blokkolódott. Úgyhogy a megerősített együttműködést kell Európában újra feléleszteni. A Szlovénia után most Szlovákia is belépett az euróövezetbe, az euró marad. Mások úgy gondolják, hogy nem akarnak az euró védő ernyője alá tartozni. Az Egyesült Királyság például, az Egyesült Királyság azonban miután a font árfolyama radikálisan csökkent, kétségbe vonta a saját korábbi döntését. Az euró erős Tíz éve a második legfontosabb tartalékvaluta a világon. A dollár továbbra is vezető szerepet játszik azonban. Hatalmas adóságokat halmozott fel az Egyesült Államok annak érdekében, hogy az életszínvonalat fenntartsa, és emiatt kétségek merülnek fel a legnagyobb gazdasági hatalom hatékonyság, gazdasági hatékonyságával kapcsolatban. A pénzügyi világ egy kettős két pólusra rendelkezik be, rendezkedett be a dollárra és az euróra. Stabilitásra van szükség, biztonságra van szükség, és kiszámíthatóságra. Az euró központi elem, az új stabilitás iránti vágy központi eleme. Megtettük, amit meg lehetett és meg kellett tenni a nemzetközi pénzügyi válság után, vagy válságban, amely az Egyesült Államokból indult ki. Ahogy már elhangzott, az euró egész Európa számára védőernyőt képez Az Európai Központi Bank valuta politikájáról beszélhetünk itt, amely rendkívül fontos szerepet játszik, ami a, gazdasági, a gazdaságpolitikát illeti, ez kiegészíti a valuta politikát. Az euróállamok gazdaságilag nem koordinálják tevékenységüket. 27 tagállam tekintetében valódi csoda lenne, hogyha sikerülne további előre, előrelépést elérni a koordinációban. Az eurozóna, ami a gazdaságpolitikát illeti, csak informális vitafórum, klub, Lafontaine, Stroszkán, illetve mások részéről meg született az a szándék, hogy gazdasági, illetve pénzügyi koordinációt vezessenek be az LKB vezetésével, azonban ezt egyértelműen mások elutasították. Nem lesz ex ante koordináció a központi bank részéről. Ezek mindig is az EKB mindig is ex post kell, hogy reagáljon majd a gazdasági döntéseinkre. Az Európai Központi Bank továbbra is független, ami a valutapolitikát illeti, ami ez, ez a függetlenség azonban nem jelenti azt, hogy az illetékes hatóságok között, amelyek a közös értékek képviseletéért felelnek, ne lehetne koordinációt folytatni, illetve párbeszédet folytatni. A gazdasági politikánkat, tehát gazdaságpolitikánkat, tehát az Európai Unión belül, de akár kifelé is koordinálni kell Európa kifelé való képviseletében. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm szépen, mondja az elnök, a liberális frakció részéről Wolf Klintz következik. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Nagyon sajnálom azt, hogy kevesen vannak itt ezen az ünnepi ülésen, hiszen történelmi eseményről van itt szó. Hallottuk azt, hogy mennyire nagy volt a szkepszis, mennyire szkeptikusok voltak maguk a tagállamok is az euró bevezetésével kapcsolatban. Azt gondolták, hogy a több milliárd banki egy bevezetésével akár már a logisztikai problémákat sem fogjuk tudni megoldani. És egymástól továbbra is elválnak, elválik a költségvetési politika a tagállamokban, és mégis közös valutával próbálunk szembenézni a helyzettel. És sokan úgy gondolták, hogy ez egy Mission Impossible, de most más helyzettel nézünk szembe, ez egy sikertörténet, kis politikai csoda. És még egyszer hadd mondjam el, hogy Walter Hallstein az első bizottsági elnök azt, amit az első bizottsági elnök mondott, aki nem hisz a csodákban Európával kapcsolatban, az nem realista. Azt gondoltuk, hogy az euró majd hatalmas drágulást hoz Európában. Ez azonban nem valósult meg, sok polgár, ez, ez nem valósult meg, az euró most már mindennapi valóság, és nagyon sok állampolgár lelkes az euróval kapcsolatban. Ez az egyik legfontosabb szimbólumunk, az egyik a kevés szimbólum közül, ami még megmaradt. Az Európai Központi Bank létezésének első éveiben Európa nagyon nyugodt volt, gazdaságilag is nyugodt helyzetben működött az Európai Központi Bank, úgyhogy nem is volt olyan nagyon nehéz dolga, dolga fenntartani a stabilitást. Azonban meg kell állapítanunk, hogy az euró első tíz évében az inflációs eh, ráta kb. 2% volt, és ez megfelelt az Európai Központi eh, Bank céljának. 50 év, az, a, eh, német márka 50 évében az általános inflációs ráta, hát átlagos inflációs ráta 3% volt, tehát magasabb, mint az euró során, és a márkát annak idején az euróval kapcsolatban is mintának tekintették. Nagyon fontos szerepet játszik az euró a pénzügyi válság idején is, illetve az Európai Központi Bank is fontos szerepet játszik független, hatékony és nagyon szuverén módon lép fel. Egyes tagállamok, amelyek még nem tagjai az eurózónának, azoknál az Európai Központi Bankok is mint példát vesznek az Európai Központi Banktól, Bankról hit, hiteles politikát lehet folytatni úgy is, hogy politikailag független a központi bank. Tudjuk azt is, hogy jelen pillanatban a bank ágazatok az egyes tagállamokban segítségre szorultak, és ezt a segítséget meg is kapták. Az egyes tagállamok konjunktúra programokat dolgoznak ki, hogy a pénzügyi válság negatív hatásait a reálgazdaságra elkerüljék, és kiküszöböljék. Ezt az európai gazdaságot, illetve pénzügyi ágazatot, az LKB-t új kihívások elé állítja, hiszen különbözőek az egyes tagállami stratégiák, és ez versenytorzuláshoz vezethet. Az eurozóna tagjai között között már sikerült valamilyen konvergenciát elérni, és ez most veszélybe kerül, lehet, hogy divergen, divergálódik majd a, a politika, a pénzügypolitika. Nem szabad feladni a közös növekedési politikát, oda kell figyelnünk arra, hogy ez továbbra is érvényes maradjon. A növekedési és stabilitási paktum ehhez megfelelő strukturális reformokat kell bevezetni, az LKB e és az Európai Bizottság ezt folyamatosan követelik új, köv, új kihívás az LKB előtt lesz, lesznek új kihívások az LKB előtt. Európai felügyeletre van szükség az európai pénzügyi piac fölötti közös európai felügyeletre. Az LKB a szándékáról tanúbizonságot tett azzal kapcsolatban, hogy az európai köz az Európai Központi Bankok rendszeréhez hasonlóan egy európai felügyeleti rendszert dolgozzon ki az eurozóna legyen egységes, lépjen fel egységesen, és a nemzetközi színpadon is lépjen fel egységesen a nemzetközi pénzügyi szervezetekben. Továbbra is érvényes az, hogy a közös valuta, közös költségvetési fiskális politika nélkül nagyon kockázatos vállalkozás. Nagy kihívások állnak az Európai Unió előtt. Magas, sajnos magas és egyre növekvő a munkanélküliség, egyre terjed a szegénység, és erősödik a verseny a globalizáció elő, előrehaladtával. Ennek a kihívásnak csak úgy tudunk megfelelni, hogyha a gazdaságpolitikát szorosabban koordináljuk a tagállamok között. Az eurozónában lévő országok kell, hogy, me- kell, megtegyék az első lépést ebben, de a többiek kell, hogy kövessék. Köszönöm szépen! Most a Nemzetek Európája frakció részéről Muscardini képviselő következik három perc. Dopo dieci anni lo spazio... Köszönöm, elnök úr. Tíz évvel az euró bevezetése után láthatjuk, hogy a nemzetközi kereskedelemben eh, alapvető szerepet játszik tartalékvalutaként, illetve általában referencia eh, devizaként. stabilitást hozott Európában, illetve az eurózóna országainak gazdasági fejlődését is elősegítette. Persze, voltak gyermekbetegségek az euró esetében is, de tíz évvel később most már azt hiszem, hogy valóban stabilitásról beszélhetünk. Az eurót politikai hegemónia eh, nélkül sikerült bevezetnünk, nem voltak komolyabb eh, összecsapások, eh, a szerződésekben eh, szerepelt a gazdasági és monetáris unió létrehozása, amely az egyik lépés a politikai unió felé vezető hosszú úton, ha még mindig elkívánjuk ezt a célt érni. Egy olyan rendszert egy olyan rendszerről beszélhetünk, ami jól tükrözi a globalizáció folyamatának felgyorsulását, illetve a legfrissebb fejleményekre is reagálnia kell az eurózónának a gazdasági mm, változások terén, és az euró azt kell, hogy mondjuk, hogy a gazdasági válság során is kitűnően szerepelt, talán még jobban is, mint ahogy azt eredetileg vártuk. Január 1-ével a legújabb, legfrissebb tagja az eurózónának, eh, Szlovákia. Ezzel egyet tovább nőtt az eurózóna tagjainak a szám 16-ra, és az Európai Központi Bank eh, nagyon fontos központi szerepet játszik, hogy a neve is mutatja, a monetáris unió eh, fenntartásában. A monetáris politika és a gazdaság politika azonban így közvetlenül nem kapcsolódik össze. Az Európai Bizottság segít elő az e fajta koordinációt az eurózóna tagországai között. Nem könnyű feladat ez, nagyon nehéz, meg is mondhatjuk nyugodtan, de a nemzetgazdaságok vezetőinek az EKB-val kéz a kézben kell dolgozniuk, együttműködniük, különben ha nem ezt teszik, akkor újabb és újabb problémákkal kell majd szembenéznünk, hiszen nyilvánvalóan lesznek újabb kihívások a jövőben is, a világgazdaság fejlődése újabb nehézségeket támaszt majd elénk. Az e-, Európai Unió, illetve az eurózóna nagy részt az eurónak és az Európai Központi Bank e, jótékony tevékenységének köszönhetően tudott szembenézni jó néhány ilyen nehézséggel. Például az energiaválság is jól mutatja, hogy a közös európai szintű politika, illetve a közös célok meghatározása elengedhetetlen feltétele annak, hogy európai szinten hatékonyan fellépjünk. Ezért elkerülhetetlen, az eurós egyre fontosabb szerepet játszon. Lipjec. Köszönöm szépen, Ellen Lipjec következik a Zöldek frakciójából. et messieurs Tisztelt Hölgyeim és Uraim! tisztelt elnökök, tisztelt biztos úr! Arra szeretnék emlékeztetni, ahogy 1992-ben a szavazásra sor került a Maastrichti szerződéssel kapcsolatban. Itt vitát rendeztek ez témával kapcsolatban Jacques Delors, és részt vett ezen a vitán, és arról van szó, hogy hogyan lehet egy kicsit a szavazást még befolyásolni. Aztán az euró, illetve a politikai unió kérdése is felmerült. Mert hogyha nincsen politikai unió, amely ellenőrizhetné ezt az egészet, akkor ezt a nép, az állampolgárok sem fogják elfogadni. De végül is pontosan az a probléma, amivel szemben, szembe kell néznünk, hogy nincsen politikai unió. Miért voltunk akkoriban az euró ellen? főleg két okból. Az volt a benyomásunk, hogy a Maastrichti kritériumok Európát arra fele viszik, hogy körülbelül öt évig recessziós politikát folytasson. Recesszióba döntötték volna, ez volt a véleményünk. És a valuti, valuta politika e, ennek következtében az általános politika részévé vált volna, de nem lett volna, nem fogalmazódtak volna meg megfelelő biztosítékok ezzel kapcsolatban. Ma nyíltan el kell mondanom, hogy lehet, hogy nem vagyok teljes mértékben meggyőződve a Maastrichti szerződésről, de a zöldekhez hasonlóan én is üdvözlöm azokat a vívmányokat, amelyeket az valuta, gazdaság és valuta unió, monetáris unió elért. Három nagy vívmányról van szó. Az árstabilitás sikerült fenntartani, 2% volt az átlagos infláció, és ez a célnak megfelelt. Ez az a helyzet ezzel kapcsolatban, hogy egyes országokban például elhamarkodottan az, az általános forgalmi adót csökkentették, de a cél, ami meghatározásra került, ez a kétszázalékos cél, ezt rugalmasan kell kezelni a reál kamat a reál kamatok különben teljesen máshogy alakultak volna. A másik nagy reform a stabilitási paktum, a 2005-ös stabilitási és növekedési paktum. Ez kontraciklikus gazdaságpolitikát tesz lehetővé. A harmadik vívmány, ez a gyakorlatra vonatkozik, a folyamatos párbeszéd, amelyet folytatunk. És ez megvalósul, megvalósul itt Trisé úr, Almunia úr, Juncker úr, Barózó úr, részt vesznek a vitában, tehát az a véleményem, hogy ez az együttműködés, Almónia úr és Trisé úr közötti párbeszéd, ez tényleg pozitív fejlemény, és mindenképpen üdvözlendő vívmány. Mit kell még tennünk? Azt hiszem, hogy a Maastrichti szerződés jó aspektusait hangsúlyozni kell. Itt probléma, probléma felmerül az árfolyam definícióval kapcsolatban is, ez már felmerült. Az árfolyam definíció a tanács hatáskörébe tartozik. Meg kell eh, találnunk az eszközöket arra, hogy olyan árfolyamot találjon a tanács, amelyet nem eh, lehet, nem tud önkényesen az Európai Központi Bank a kamatpolitikájával veszélybe sodorni. Az Európai Központi Bank célja nem csak az, hogy kétszázalékos stabilitást érjen el, vagy maximum kétszázalékos inflációt érjen el, hanem refinanszírozási politikára van szükség olyan politikára van szükség, amely az adóság terhet is figyelembe veszi és megfelelő európai felügyeletre van szükség. Az Európai Központi Bank nem hiszem, hogy erre képes. Elnök, néhány perc múlva Lettország lesz vendégünk, és engem helyettesíteni fognak, úgyhogy kérem értsék meg azt, ezt is. Köszönöm. A következő hozzászóló Figurédó képviselő. Köszönöm, elnök úr. Sajnálatos, hogy ezt a pillanatot nem hogy használhatjuk arra, hogy mélyebben átgondoljuk, hogy mit is lehet tenni a neoliberális politikákkal szemben, amelyek létrehozták ezt a negatív helyzetet, nőtt a szegénység, nőtt a munkanélküliség, nőttek a vagyoni különbségek. Teljesen elfogadhatatlan, hogy az árstabilitási elvek őrve alatt eh, elfogadhatatlan elveket valósítsunk meg. Úgy gondolom, hogy eh, ragaszkodnunk kell eh, a fizetések mérsékléséhez, a, meg kell állítani a növekedés és valós értékben, valós értékben, tehát csökkenés kell látnunk, különösen Portugáliában nem érthetünk egyet a központi bank hamis autonómiájával, hiszen itt egy túlértékelt euróról van szó, amely azokat az európai gazdaságokat próbálja megvédeni, amelyek valójában a leggazdagabbak, legtehetősebbek, és egyúttal megnehezítik a legszegényebb gazdaságok helyzetét. Ez a politika, amelyet a központi bank alkalmaz, az európai gazdaság zsugorodásához vezetett, és végsősorban ahhoz, hogy egyre csökkennek a kamatlábak. Azt, talál, azt látjuk, hogy ez különösen azoknak a helyzetét érinti, akik gazdaságilag meggyöngültek az elmúlt tíz évben, miközben a magáncégek eh, nyereségei egyre magasabb szinteket érnek el. Ebben a helyzetben egyre inkább azt látjuk, hogy megindult a károk az államosítása és a nyereségek, az előnyök magánosítása. A társadalom legszegényebb rétegei a munkanélküliek számára már csak a gazdagok asztaláról hulló morzsák maradnak. Vannak olyan helyzetek, amelyekben a bankok kétszeresen is megnövelték a nyereségük mértékét eh, a válság kezdete óta, ez tovább rontotta a helyzetet. Rá kell lépnünk a fékre, szakítanunk kell ezekkel a neoliberális politikákkal, és tennünk kell valamit a központi bank szerepével, helyzetével kapcsolatban. Feltétlenül szükség van arra, hogy a közösségi költségvetést fokozzuk, méltányosabban osszuk el a gazdagságot, a vagyont, hogy valóban beszélhessünk a gazdasági és a társadalmi kohézióról. Nem ahhoz kell ragaszkodnunk, hogy ugyanazokat a politikákat folytassuk, mint eddig, hiszen a, kiegy, a vagyoni különbségek folyamatosan szélesednek, nőnek az Európa eurózónába tartozó országok között is. Ezért ragaszkodunk ahhoz, hogy sokkal nagyobb mértékben kellene támogatnunk a kis és középvállalkozásokat, a mikrovállalkozásokat, próbáljuk meg erősíteni a családok vásárló erejét középszinten is ennek érdekében így tudjuk csak a szegénységet is csökkenteni. Köszönöm, mondja az elnök. Tudom, kollégáim, hogy nem látják, hogy mennyi idő van az órán, de három becet adok meg Feri Zsornak. Hölgyeim és uraim, élvezik önök a tízes évfordulót? Örüljenek neki, mert azt hiszem, hogy a 20 nem fogjuk ennyire élvezni. A régi szovjet időket idézi ez fel bennem, amikor az öt éves terveket mindig bejelentették, hogy nagy sikerrel sikerült őket lezárni, óriási betakarítási arányokat értek el, ezer új piros traktor van a mezőkön, Nos, er-, erre hasonlít, hiszen öregedő, nem választott bürokraták mondják el nekünk azt, hogy milyen óriási siker volt ez. Uraim, ez csalás, ez nem igaz. E, a központi bank nem végzett jó munkát. E, tavaly júliusban az Európai Központi Bank akkor emelte meg a kamatokat, amikor a piacok éppen e, bebuktak. Természetesen ez nem lett meg meg egy kicsit se, hiszen az euró nem másról szól, mint egy olyan politikai osztálynak a mahinációiról, amely a saját hatalmát rá erőteti Európára. Csak ne felejtsék el, hogy csak két ország szavazott, eh, Dánia és Svédország az euróra, és mind a két ország nemet mondott. Ezt a rövid szavat, ezt a no, ezt a képetű szavat önök mindig megpróbálják el kerülni. Az eurót eddig nem e, tettük próbára, de erre is el fog kerülni. Spanyolország, Olaszország eh, bajban vannak, a görögországi helyzet azonban igazán az, amire figyelnünk kell. Több ezer fiatalember tüntet az utcákon, követelik, hogy a kormány tegyen valamit, követelik, hogy a kamatokat csökkentsék, követelik, hogy ö, eh, csökkentsék ö, eh, a devaluációt. Ugyanakkor a görög kormány ö, eh, nem tud semmit tenni, és a választásoktól sem várhatunk sokat. Amikor az emberek elveszik a kormánytól a hatalmat, e, de úgy látják, hogy nincs más megoldás, akkor sajnos attól tartok, hogy az egyetlen logikus váltó lehetőség az erőszak lesz. Önök e, az euróval e, gazdasági csapdába ejtették az európaiakat. Ebből a csapdából csak úgy tudnak kimászni, hogyha nagy bátorsággal és nagy vezetői szellemmel és talán az elkerülhetetlen gazdasági összeolvadással nekiveselkednek ennek a feladatnak. Nyugodtan fújulhatnak, uraim és hölgyeim, E, még képesek volt, képesek lennénk megtenni mindezt, hogyha ha, ha szakítanánk ezzel az fantazmával. Nem, fel, nem vették észre, hogy a görög kötvények ma reggel 233 ponttal magasabban forognak, mint a német kötvények. Tudom, hogy önök közül sokan nem is tudják, hogy ez mit jelent. Akik tudják, azok pedig mindent megtennek annak érdekében, hogy ez elkerülje a figyelmüket nyugodtan fektes, nyugodtan dugják a fejeket a homokba, a piacokat nyugodtan figyelmen kívül kell, lehet hagyni, a piac azonban nem fogja önöket hosszú távon figyelmen kívül hagyni. Köszönöm szépen! Enfin, dernier orateur sur ce débat que nous allons... Végül az utolsó hozzászóló. Kedves kollégák, kérem, maradjanak csendben. Helmer úr három percet kap. Elnök úr, az elmúlt 200 év során legalább fél tucatszor próbálták meg a közös fizetőeszközöket vagy az árfolyam mechanizmusokat bevezetni. Mindegyik sikertelen volt, mindegyiknek a kárát látta a résztvevők mindegyike, ugyanez igaz az euróra. A szkeptikusok eh, jövendőlései lassan valóra válnak. Spanyolország eh, megtanulta, hogy milyen eh, a bikának a bika viadal során, az elején emelt fővel jön be, a végén azonban vérző testét úgy vonszolják ki. A munka eh, nélküliséget hoz egy túlértékelt eh, euró. Eh, Görögország, Németország esetében láthatjuk, hogy mekkora különbség van a kötvénypiacon, több mint 200 bázispont. A piac arra spekulál, hogy az eurózóna felbomlik. Hál' Istennek mi megtartottuk a saját fizetőeszközünket, nem vagyunk az eurózóna tagja. Boldog születésnapot kívánok az eurónak! Merci pour vos bons vœux et pour votre briève. Köszönjük szépen a jó kívánságokat, most pedig nem maradná sátra, mint hogy áttérjünk a szavazásra. On va attendre un petit peu. On va attendre un petit peu.